szóló vitát lezárom, a szavazásra holnap 12 órakor kerül sor. A következő napi rendi pont az egyperces felszólalások. Lambrinitis kollégát látom itt a teremben, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Áttérünk az egyperces felszólalásokra. Ez a következő napi rendi pont. 36 kérés érkezett hozzánk. Mindenkit meg tudunk hallgatni, de nagyon szigorú leszek. Az egy perc angolul egy percet, egyetlen percet jelent, tehát ez világos. Kumucakosz képviselői egy percben a szó parancsoljon. Eh, Nincs itt, Bazescu képviselőasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, együtt érzek mindazokkal, akik eh, Romániában szenvednek az áradások miatt. Több ezer ember telepítettek ki, 530 település áll víz alatt, és több mint 9000 lakás és 60 ezer hektárnyi terület érintett, és napról napra növekszik a kár. 4,5 méteres gát építése a Galac városának védelme érdekében prioritás jelenleg. Amennyiben ez a gát beszakad, tényleges katasztrófa állhat fenn. Tehát nem csak a legnagyobb vállalkozások, hanem számos polgár is ennek kárát fogja érezni. A román hatóságok kérést intéztek arra az EU-hoz, hogy támogatást nyújtson annak érdekében, hogy július 15-éig a szükségességi alapból meg lehessen oldani ezt a kérdést, de az elnök megszakítja a hozzászólott Svensson képviselő kapja a szót. Närvarande fulla av... Köszönöm szépen, elnök úr. Megtakarításokról hallunk annak érdekében, hogy a adósságokat vissza lehessen fizetni, amelyek felhalmozódtak. Ez érthető, hogy mindenről sokat cikkeznek, de vannak olyanok, akiknek már semmiük sincs, amit meg lehetne rövidíteni. Nagyon sok polgártársunk Afrikában él, és most pedig eh, le fogják zárni a tévécsatornákat, ha vége a világbajnokságnak. Reméljük, hogy a Szaharától délre fekvő országokra több figyelmet szentelnek. Nagyon sokan halnak éhen, szomjan, akiknek semmiük sincsen. Azt gondolom, hogy falakat kell ledönteni a privát vállalkozások és a magánvállalkozások között. Azt gondolom, hogy a vállalkozásokat sokkal jobban be kell mindenbe kötni. Köszönöm szépen, Hitalgó képviselő egy percben. Foro de libertad, salud. Köszönöm. Ez a parlament a szabadság háza, és ez a ház a Szabadságháza, és az Odesserrama Goviedo előtt szeretnék fejet hajtani. Oviedo eh, Saramago, eh, Oviedo 2016-ban eh, lenne a kultúra európai székhelye, fővárosa, Nyugat-Szahara kérdés kérdésével font fontos foglalkoznunk. Saramago mindig a békért szállt síkra, illetve a kubai a demokráciájáért. Köszönöm elnök. Kiria Kopá, gyeneleptó. Kopászony, egy perc. Törökország jelölt állam ezért köteles betartani az európai szerződésekben foglalt értékeket és a jó szomszédság ért is sikra kell ezt szállnia. Többször is elmondta ezt a parlament és a tanács is. Ugyanakkor mindezek pusztába kiáltott szavak maradtak. Néhány héttel ezelőtt Törökország újra megsértette Görögország területi vizeit, felségvizeit török hajók néhány mérföldre megközelítették a görög szigeteket, anélkül, hogy erről a görög hatóságokat előzetesen értesítették volna. Török ország az elmúlt hónapokban a görög kapcsolatok javulásáról számolt be, ugyanakkor rendszeresen megsérti a felségvizeket, illetve a görög légteret is. Nagyon fontos, hogy véget vessen ennek a tevékenységének, ezt egyértelműen ki kell mondanunk Ankarával szemben is. Kalemba asszony Az orvoslás legnagyobb vívmánya az immunizálás felfedezése, a gyermekek oltása, európai történet a betegségek, amelyek még az elmúlt században több ezer gyermek életét illetve betegségét követelték, jelenleg nem léteznek már, és kitiltották őket. A rózsahimlő azonban terjed, de a motiváció csökken a szülők részéről. A visszamenőleges oltás kapcsán azonban fellépnek olyan betegségek, mint a mumps, mégpedig erőteljesebb módon hogyha egy gyermeket beoltják a fertőző betegségek ellen, úgy egy személyes egészségi állapotának javulását eredményezi, de más emberek is személyes hasznot húzhatnak ebből. A védőoltások nem csak egyéneket védenek, hanem a közösségek itt is. Az oltási programok jelentősége és az immunizáció erősítése nagyon fontos, illetve az oltásban résztvevők arányának növekvése is a költségvetésben is ennek megfelelő helyet kell szánni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ο κύριος Γκάλαχερ για ένα λεπτό. President. The outset, I want to support the case made by my Irish colleague. Tisztelt elnök úr, szeretném McGuinness asszony által elmondottakat szeretném támogatni az igazságos állathoz, élethez való jogot. Ez egy sürgősséggel kellene foglalkozni ezzel. Az én saját hazámban is ez felvetődött fontos, hogy megvizsgálják a költségvetési kilátásokat 2014-re. Továbbá fontos, hogy erős mezőgazdasági posztot tartsunk fel 2013-ra. Emlékezni kell arra, hogy a mezőgazdasági kiadások az uniós államokban mindössze 0,14%-át teszik ki az európai GDP-nek. Fontos, hogy az Unió megfeleljen a jövő kihívásainak, a biztonságnak, a természeti erőforrások megőrzésének, megfelelően jöjjenek létre a munkahelyek, és a világ, a vidéki területek életképesek legyenek. Manescu asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, mint tudják, Románia súlyos árvizekkel küzd, 23 halottról lehet már beszámolni, házak mentek tönkre. Ezen feltételek között Romániának mindenképpen szüksége van a szolidaritási alapból pénzügyi támogatásra. A bukaresti kormány képtelen ezt a katasztrófa helyzetet kezelni, és eh, annak tanulságait levonni. Ha megengedik, felhívást szeretnék eh, intézni önökhöz, elnök úr, és vagy bizottsághoz, hogy segítsünk a bajba jutottakon. Szeretném az Európai Parlamentet is eh, arra megkérni, hogy eh, támogassák a szolidaritási alapot annak érdekében, hogy egy nagyon fontos összeget lehessen a természeti katasztrófák esetén megállapítani. Elnök úr, ez a, ez a, ez a segítség, ez létfontosságú. Köszönöm szépen, Flaszak úr, egy percre. Köszönöm szépen, hölgyem és uraim. A transeurópai hálózat magában foglalja a segét. Pontosabban 2006-ban el kellett volna kész készülni az egyik fő útvonalnak, de nem lesz kész 2012-ig. Az a baj ezzel, hogy 16 kilométeres szakasz e, a cseh hegyvidék védett területén haladna át. Ez európai pénzekből kellett volna, 6 milliárd koronát kellett volna befektetni ebbe a projektbe. A társfinanszírozást mind az Európai Unió, mind a Cseh köztársaság garantálja. Az Európai Bizottság azonban március közepén azt mondta a Cseh közlekedési minisztériumnak, hogy a projekt értékelését felfüggesztették, és arról van szó, hogy négy hónapos ö, késlekedést, pontosan négy hónapot kért a bizottság, hogy ezen gondolkozom, de ezt nem lehet elfogadni, hiszen a, nagy, ö, a közélemény nem örül ennek, és emberek halnak meg azért, mert nincsenek jó utak, nagyon sok a közlekedés. Kérjék szépen a bizottságot, hogy nyilatkozzon erről. Köszönöm szépen. Tusszász úr kapja meg a szót. ami a munkanélküliséget illeti az Európai Unióban, és nagyon fontos intézkedéseket kell hozni. Néhány országban sajnálatos módon több mint 23 millió munkanélküli van, több mint 1 millióval több, mint tavaly. Görögországban 10,2%-os az arány, de igazából több mint 15%. Tehát 23%-a a fiataloknak, a lányoknál még magasabb ez az arány. A szocialista kormány az Európai Unióval és a Nemzetközi Valuta Alappal aláírt megállapodás, aztán mégiscsak csökkentik a szociális segélyt, és így tovább, tehát egyszerűen továbbra is elárosítjuk, a, kiárosítjuk az országot, az a munkavállalók jogait megnyírbálják, a ami népszerűtlen politikák eh, alakultak ki, ez jellemzi az Európai Uniót, és eh, ezen politikákat eh, a mindenféle rágalmazások kísérik, az antikapitalista küzdelem ütötte fel fejét, csak azért, hogy a nagy monopóliumokat részesítik előnyben. Egyszerűen azt kell elérni, hogy a nép a küzdelmét folytassa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tuszász úr. Esetleg egy órát kellene önnek adnom. Angorák kiszúr egy percre. Elnök úr, olyan időszakot élünk, ahol az Európai Unió államai ö, a, mind odafigyelnek arra, hogy Görögországban milyen népszerűtlen intézkedéseket kellett, hogy hozzon a kormány, és ennek milyen következményei vannak. Nem szabad büntetni bizonyos szerződéseket, és nem szabad akár Lengyelországban, Moldáviában, vagy más országokban hasonló intézkedéseket meghoztak, és nem szabad ezeket, hogyha ott nem ítéljük el, itt elítélni. Több száz kommunista megpróbálja több száz kommunistát azzal vádolnak, hogy fasisztaként viselkednek, egészen egyszerűen azért, mert a munkavállalók a jogaikat védik, és ezért küzdenek. A szocialisták megpróbálják meggyőzni az embereket arról, hogy nincs más alternatíva, de meg kell állapítanunk azt, hogy a munkavállalók, a dolgozók folytatják a küzdelmünket. Ez az egyetlen realista megoldás számukra. Morgantin úr, egy perc. Grazie, Presidente, onorevoli colleghi. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, kedves kolléganők, az intercsoport alelnökevén, alelnökeként szeretném jelezni, hogy az ENSZ fogyatékossággal élőkre vonatkozó dokumentuma igen fontos kiinduló pont ahhoz, hogy a világon a polgári jogokat erősítsük. Úgy gondolom, hogy ezt azonban az ENSZ nem minden tagszervezete, tagállama tette még a végrehajtás során egyértelművé. Az, egy, az Európai Unióban is sajnos így van ez a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban. Felszeretnék mindenkit szólítani arra, hogy az ENSZ fogyatékossággal élőkre vonatkozó egyezményét a tagállamokban nemzetközi szinten erősítse, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy prioritás legyen, hogy a fogyatékossággal élők nemzeti és nemzetközi szinten jogaikat teljes mértékben élvezhessék. Köszönöm szépen. Elnök úr, a török miniszterelnök Mély Stratégia című könyvét a közelmúltban adták ki görög fordításban. Törökország ebben a könyvben regionális hatalomként jelenik meg, melynek érdeke területe az Adriai tengertől Kínáig terjed. Ciprussal kapcsolatban a 247-es oldalon egy külön fejezet foglalkozik Ciprus geostratégiai helyzetéről, arról, hogy az ott élők és vallásuk milyen fontos szerepet játszik. A könyvben, amely a stratégiáról szól tehát, megjelent továbbá az is, hogy fontos, hogy terjeszkedjenek a hatalmak. Az emberi jogok érdekének erősítése szempontjából vannak olyan formális felszólítások is, amelyek a, könyvben kerülnek megfogalmazásra, amelyek egyértelmű üzenetek az Európai Uniónak. Obermeier úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A saját ország válságától, hogy a a figyelmet elfordítsa, Spanyolország az ankarai élelmiszerbiztonságról kezdett el tárgyalni. Ehelyett azonban mégis sokkal nagyobb problémák vannak. A ciprusi konfliktus, a Örményország, a a katolikus püspökökkel kapcsolatos legutóbbi esetek. A jó akarat az Európai Unió nevében önmagában még nem eredményez gyorsabb folyamatokat. Ankara határozottan felszólít a következő fejezet tárgyalásának megnyitására, de ugyanakkor a kötelezettségeinek felét sem hajlandó eleget tenni. Nyomást kell gyakorolni hogy nem szal, annak érdekében, hogy nehogy túlzott tempóban előrébb haladjunk a csatlakozási fejezetek megnyitásában. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vin astăzi în fața dumneavoastră pentru a mi exprima. Tisztelt kollégák! Azért vagyok itt ma önök előtt, hogy mély sajnálatomnak adjak hangot. A 21. században élünk, a, mégis a szabadság és a sajtó sok országban olyan, mintha a spanyol inkvizíció idejében működne. Nem értem, hogy alkotmányos alapvető jogok, mint a szólásszabadság és gyülekezésszabadság joga néhány tagállamban úgy érvényesül, hogy ezek a jogok a nemzetbiztonság szempontjából veszélyesnek, illetve sérülékenynek tekinthetők. A bizalmas, titkos dokumentumokat, ameddig nem tesznek közzé, addig a sajtó nem tud kárt okozni. A kormányzatoknak nem szabad ezt ürügyként szolgál, használni arra, hogy cenzúrát vezessen be a médiával szemben. Az az ország, amelynek az egyetlen információ forrása a kormány, nem lehet szabad. Mucákhoz kollega egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A csészme kutatási hajó bármi fajta előzetes engedély nélkül Görögország részéről mély tengeri kutatásokat végzett. Előzetes engedélykérés nélkül egy olyan területen, amely görög felségvíz. Ez egy igenis kemény diplomáciai választ váltott ki Görögországból. Ez egy olyan fajta viselkedés, a, amely nagyon nehéz, amikor az ember a jó szomszédsági kapcsolatokról beszél. Egyik oka ennek a nehéz helyzetnek az, hogy nem írta alá Törökország az ENSZ tengerjogi megállapodását. Ez egy vegyes jellegű mm, nemzetközi egyezmény, amelyet minden Európai Uniós tagállam aláírt, és minden tagjelölt ország is aláírt. Törökország kivételével más szóval, ez szerves része az EU közös vívmányainak ez a megállapodás. Minden tagjelölt országnak el kell fogadniuk az unclos akkor, ha hozzá akarnak, ha csatlakozni akarnak az Európai Unióhoz. Ez egy fontos előfeltétel. És ha Törökország nem felel meg ennek az előfeltételnek, ennek negatív hatása lesz majd a csatlakozási tárgyalások folytatásának. Kiváltképpen, amikor a halászati és energiaügyi fejezeteket nyitjuk meg a parlamentnek, az EU-nak, az UNCLOS aláírására kell biztatni. Tun Honstein asszony egy percre. Jól ejtettem ki? kérdezi az elnök. Elnézést? Elnök úr? Szeretnék visszatérni arra a vitára, amit ma folytattunk. Az a kapcsolatban, hogy hadd váltsak most lengyelre, hogy mennyire fontos a polgári kezdeményezés. Ha megengedik, anyanyelvemen folytatom. Nos, ezt ma folytatok ezt a vitát, és szerintem nem szabad alá becsülnünk, ki kell emelnünk ezt a polgári kezdeményezést. A szociális kommunikáció nagyon fontos aspektus, és ezt többen nem vették figyelembe a mai vita során. Amikor a Lisszaboni szerződésről beszélünk, mindig megemlítjük ezt, és azt mondjuk, hogy a polgári kezdeményezés nagyon fontos mechanizmus számukra, és azt hiszem, hogy ez, ami hiányzik itt az Európai Parlamentben. Nem kommunikálunk a polgári kezdeményezés, kezdeményezésekről, nem eleget. Én sok mindenkivel beszéltem. És a polgárok nincsenek tudatában annak, hogy van egy ilyen polgári kezdeményezés. Munkánkat ezzel kapcsolatban ki kell fejtenünk, ez egy nagyszerű lehetőség, nem szabad elszalasztani. És így lehet közelebb hozni az emberekhez az Európai Uniót. Carvalho asszony egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr ami az Eurostat adatait illeti. Ezzel kapcsolatban tudjuk, hogy megnőtt Portugáliában és Európában. A munkanélküliség a legrosszabb eredmények Portugáliában mutathatók fel, legsúlyosabban érintett az országot. Nincs likviditás a pénzügyi piacokon, és ennek köszönhetően a munkanélküliség súlyosbodik. Ami a kohéziós országokat illeti, őket különösen sújtja ez a mostani válság, és ami a kohéziós összegek felhasználását illeti, nincs elegendő rugalmasság. Időközben készült egy időközi jelentés a kohéziós alapokról, és a tagállamokra a tagállamokat arra kérik, hogy a programaikat dolgozzák át. Fontos lesz majd ezen kohéziós eszközök működését egyszerűsíteni, annak érdekében, hogy rugalmasabban lehessen őket kialakítani. Nagyon fontos a kis és középvállalkozások helyzete. Nagyon fontos munkahelyeket teremteni a fiatalok számára. Fontos, hogy a KKV-k Portugáliában is támogatást nyerjenek, így módon lehetne a munkanélküliséget Portugáliában megoldani. Köszönöm. Most pedig Tabajdi Csapa úr kapja meg a szót

Ki a követ? A következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Azért ragadom meg a szót, mert rendkívüli mértékben aggódom. Sajnos annak ellenére, hogy jelentős tárgyalások folynak, és egyértelmű az európai jogalkodás is, nagyon sok tagállam továbbra is nem hajlandó elismerni Görögország jogait. Bulgária egy, egy jó példa erre. Nem automatikus az egyetemi diplomák elismerése, pedig annak kellene lennie. További dokumentumokat követelnek azoktól, akik bulgár egyetemre kívánnak átmenni, és ennek jelentős időbeni vonzata és költsége is van. Az állampolgárok azt kockáztatják, hogy egyetemi tanulmányaik folytatását megtagadják. Az egyes körülmények értékelése természetesen fontos, de ennek ellenére a 8941 es irányelv hatájának sértését jelenti. Igazságtalanság ez, és korrigálását kérem. Kortesz úr, egy percben presidente colegas me gustaría en esta intervención solidarizarme con las víctimas de. elnök úr kollégák szeretném felhívni a figyelmet az európai áradások áldozataira. Észak-Spanyolországban, különösen Kantábriában, Asturiasban, Galíciában és Baszkföldön óriási komoly következményekkel jártak az az esőzések és az esőzések közé következtében medrükből kilépött folyók. Szeretném, hogyha polgári védelmi erőket, illetve azokat az, a városi vezetőségeket, amelyek nagyon keményen dolgoztak, hogy ezeket a területeket kármentesítsék, támogatnánk és segítenénk. Az új európai szolidaritási alap az egyik ilyen eszköz lehet, amelyel hatékonyan tudnánk az ilyen helyzetekre reagálni. Borzasztó fontos, hogy végrehajtsuk az irányelvet, amely a, az árvizekről szól, mégpedig hatékonyan, hogy a hasonló helyzetekre föl tudjunk készíteni. Weber asszony, itt van, akkor egy percben. A kirős Kacsin jelenleto. Ha nem, akkor Kacsin úr egy percben. Spoštovani kollégi, v Tisztelt kollégák! Július 11-én vasárnap 15 éves évfordulója fog elkövetkezni Szerbia hadseregének a szrebrenicai mészárlásának. Ez a legszörnyűbb második világháború utáni mészárlás. Több mint 8 ezer férfit és fiút erőszakkal elszakítottak családjuktól és meggyilkoltak. A szrebrenicai környék férfi lakosságát gyakorlatilag azért írtották ki, mert bosnyákok voltak. Ez egy nagyon kegyetlen bűncselekmény. A Szerbiában a legszörnyűbb etnikai tisztogatás és emberiség elleni bűncselekmények ö, történtek meg. 2001-ben népírtásnak titulálta és nyilvánította ezt a Nemzetközi Büntetőbíróság. 2007-ben szintén a határozatukban a bíróság határozatában ezt népírtásnak nyilvánította. Vasárnap Srebrenica mellett 800 ártalan, ártatlan ö, és tömegsírban eltemetett szemét fognak végső nyugalomra helyezni. Emlékeztetnék ismét erre az atrocitásra, amely felbolygatta a Balkán életét. Szeretném, hogyha a felelősöket az igazságszolgáltatás kezével sújtanák. Rossi úr, egy perc. Köszönöm szépen. Az elmúlt időkben a belga rendőrség eddig e, olyan, olyan atrocitásokat követett el, amelyeket eddig, amelyekre eddig még nem volt példa. katolikus egyház képviselőit gyakorlatilag támadtak meg, szedték el tőlük a számítógépüket. Ezek olyan állampolgárok, akiknek joguk kellene, hogy legyen öm, ahhoz, hogy békén hagyják őket. A Mecklenburgi katedrálisban két püspöknek a sírját meggyalázták. Azt látjuk, hogy Európában

Szeretném az önök figyelmét felhívni arra a problémára, ami a képviselők orvos ellátását illeti külföldön. Voltak olyan esetek, amelyek arra hívták fel a figyelmet, hogy pontos szabályokat kell meghatározni, arra az esetre, ha valakinek külföldön kell kezelésben részesülnie. Jelenleg nincs egy ezért felelős osztály vagy egység a az Európai Parlamenti rendszerben. Ezen a helyzeten változtatni kellene. Elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni mindenkinek azt, hogy gondoskodtak rólam ebben a nehéz időben. Nem tudtam mindenkinek megköszönni a Sánghái Kórházban, és köszönöm szépen az Európai Parlamenti kollégáimnak is, Klász asszonynak kiemelten szeretném megköszönni a segítséget. Köszönöm. Sikerszki úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! A válság súlyosan érintett sok mindenkit, de ha megengedik ma, fiatalokról szeretnék szólni, olyan emberekről, akik szegénységben élnek, akiket kirekesztettek a társadalomból, akik hosszú ideje tartósan munkanélküliek, a fiatalok teszik ki a legtöbb munkanélkülét. Éppen átlépnek a felnőttség, a felnőttkor küszöbén, anélkül, hogy bármilyen perspektívajuk lenne. Tudjuk, hogy az oktatás a kulcs. Be kell fektetnünk, be kell ruháznunk a fiatalok képességeibe, készségeibe. Tudjuk, hogy több gyárat bezártak, sok munkahely megszűnt de hál' Istennek vannak még iskolák, egyetemek, amelyek működnek, és van lehetőség szakképzést is biztosítani a fiatalok számára. Támogatnunk kell a fiatalok képzését, kiválképpen válság idején. És örülök annak, hogy látom Szidónia Jenzsenyevszka asszony jelentését, aki a költségvetésen belül a fiatalok kérdésével foglalkozott. Tarabella úr, egy percre soha ennyire nem voltunk Európai Unióban, a polgárok közelében. Szerintem hogyan lehet az embereknek elmondani, hogy a civil, olyan civil szervezetekkel nem akarunk találkozni, akik az éjség ellen lépnek fel a világon. Mi a helyzet a, a kvesztorokkal? Mi a helyzet? Öt nappal ezelőtt egy foci edző egy parlamenti vizsgálat során ö, kell kérdésekre válaszolnia, Nézzük meg az elbocsátásokat, a környezetvédelmet, a terroristákat. Nem, csak egy foci csapatra van szó, hát vesztettek, mint mások is. És van egy edző, tehát nem, nem fogja az, a csapat táj, tagjainak a kezét, úgy, ahogy egy államelnök kellene fognia az állampolgárok kezét. Az emberek elveszítik a munkahelyüket, Anyudilsok nem tudják, hogy hogy fűtsenek télen, de ezek az emberek léteznek. És nem csak a választási kampány során, sajnálom, sárközi elnök úr, soha nem fogom ugyanazokat az értékeket, ugyanazokat a példásokat képviselni, mint ön. Most pedig egy percig következő kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném őszinte részletemet kifejezni a románia áldások áldozatainak családjaival. Nagyon sajnálom azokat, akik emiatt szenvedtek, mellettük vagyunk, támogatjuk őket, de sajnálatos módon a preventív infrastruktúra hiánya, illetve a román hatóságok felkészületlensége, annak ellenére, hogy a múltban is voltak hasonló események, és az oda vezetett, hogy anyagi és emberi élet veszteségéhez vezetett. Már említettem a legutóbbi ülésen is, ha megengedik, megismétem ezt, és felhívom biztos a figyelmét arra, hogy egy megfelelő programot készítsen elő, amely azzal kapcsolatos, hogy hogyan lehet a tagállamok folyóit jobban szabályozni. És jó lenne pénzügyi intézkedéseket is bevezetni, amely az Európai Unióban segít ilyen tragikus eseményeket eh, megoldani, elkerülni. A román nép nevében szeretném Franciaországnak és Belgiumnak és Észtországnak megköszönni a gyors reakcióját, gyors segítségét a e, polgári védelmi struktúrán keresztül. Köszönöm szépen. NATO úr, egy percre. Elnök úr, szeretném felhívni ennek a háznak a figyelmét egy rejtére. A saját régiómban, eh, Anglia nyugat, eh, eh, északnyugati részén 2009. novemberében Kumbriában, az északi részén a válaszokletemnek, Kumbriát súlyos áradás sújtotta, házak, vállalkozások mentettünkre, és életek is vesztek. Ezen katasztrófa következtében az angol kormánynak joga volt kérni pénzt a szolidaritási alapból. De az a pénz, amelyet megkaptunk volna 100 millió fontot kitehetett volna, de furcsa mód a brit kormány nem kérte ezt a pénzt. A kumbriai emberek, őszinte emberek keményen dolgoznak, kifizetik az adót, és ennek nagy részét Brüsszelbe jutatják el. Épp ezért úgy gondolom, hogy joguk van valami fajta módon visszakérni a pénzük egy részét. Szerintem a munkáspárti kormány kudarca volt, hogy nem lépett fel megfelelően ebben az ügyben. Hogy Kirius Matulla, egy Köszönöm szépen. Matula úr, egy percre. Inundációle grave din ultimile săptămâni au afectat... Köszönöm szépen, elnök úr. Súlyos áradások voltak Románia több területén. 23-an meg is haltak, és több mint 18 ezer embert kellett kilakoltatni. Több ezer ház dőlt össze. Ami még ennél is rosszabb azonban az, hogy az áradás nem hagy alább. A román kormány megpróbál harcolni a, vize, a víz ellen, és megpróbálja értékelni, felmérni a veszteségeket, és az EU szolidaritási alapjához szeretne fordulni. Románia, amit kapna, természetesen a helyreállításnak csak részeit fedezhetné, de mégis jelentős jelzés lenne ez azoknak az embereknek, akik mindent elveszítettek hiszen segítséget kapnak az Európai Uniótól, és ez azt mutatja, hogy egység, szolidaritás él Európában akkor, amikor baj van. Ezért szólítok fel minden kollégát arra, hogy jelezze Románia iránti szolidaritását, és hagyja jóvá a pénzügyi javaslatot, amint a román hatóságok azt kérvényezik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bosztinára úr, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A két világháború között Románia, Magyarország és Olaszország diktatúrában élt, fasiszta kormányzatok alatt, amelyek rengeteg belső és nemzetközi erőszakot generáltak. Olaszország ma a tömegkommunikációs eszközök Berlusconi okozta monopóliumával szembesül. A kabinet amely az Európa eh, egyik párt eh, tagja, aki egy olyan pártnak a tagja, amely az Európai Parlamentben is jelen, eh, jelen van, jelentős mértékben uralja és befolyásolja a médiát, és ugyanebben a politikai családban azt állítja, hogy a tömegkommunikációs eszközök erősítik a, az ország biztonságának kitettségét, sérülékenységét okozzák. Ezek igazságtalanságok el kell utazni, utasítani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Lukacsevszka asszony egy percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Július 1 a belga elnökség indította meg munkáját. Az előző elnökségekkel ellentétben a belga kormány nem tudott prioritásokat munkaprogramjában meghatározni. Kérdőjel van tehát. Igaz-e az, hogy csak az Európai Unió számára fontos kérdésekkel foglalkoznak? Tudom, hogy a belga kormány át kívánja tekinteni azokat az intézkedéseket, amelyek a természeti katasztrófák idején merülnek fel. Ez Lengyelország, Románia, de sok más ország számára is fontos. Az áradások miatt is. Az emberek gyors választ várnak. Erre van szükségük, és remélem, hogy a belga elnökség belső problémái ellenére képes lesz arra, hogy kötelességének az állampolgárok felé eleget tegyen. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik siettek segíteni a családokon és az áldozatokon az országokban. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Grib úr egy percre. Grib úr. A kiejtése grzib, vagy úgy gondolom, elnök úr, hogy grzib a helyes kiejtés. Ha megengedi, lengyelül folytatom. Június 21-én elnök úr Varsó elzárta a Fehér Oroszország felé a gázcsapot jelzés volt ez arra, hogyha a kifizetéseket a belorusz fél nem teljesíti, akkor további eh, nemzeti gáz eh, szolgáltatást is megszakít, és ez érinti az Európai Uniót is. A szakértők úgy gondolják, hogy ez nyomásgyakorlás volt annak érdekében, hogy Fehér Oroszország bizonyos szerződéseket aláírjon, illetve hogy bizonyos normák, árak mellett vásároljon a nemzetközi kereskedelemmel szemben. Oroszország stratégiai vállalatait szerette volna előtérbe helyezni. Természetesen azt is jelentette mindezt, hogy sérült az ország imázsa is, ami rendkívül fontos az északi áramlat miatt. Kérdésem van a bizottság felé. A korai figyelmeztető rendszer ebben az esetben hogyan működött? Tudom, hogy van egy aláírt szerződésünk 2009-ről erre a mechanizmusra vonatkozóan. Oh. Köszönöm szépen, kell a úr itt van? Úgy tűnik, hogy nincs itt. Akkor az utolsó felszólaló McGinnis asszony egy percet kap. Köszönöm, elnök úr. Szeretném üdvözölni azt a dokumentumot, amit a bizottságtól kaptunk a kiskereskedelmi piacra vonatkozólag. Hatékonyabb és jobban működő kiskereskedelmet szeretnénk elérni 2020-ig. Nagyon fontos ez a jelentés, első lépést jelent, nagyobb e, átláthatóság érdekében az egész láncolatban. Épp a múlt héten történt az, hogy egy megmagyarázhatatlan helyzet adódott, egy nagyon, nagyon alacsony mm, nyak a mezőgazdasági termékek felvásárlási árai legalábbis az én országomban, máshol is, és közben az élelmiszerárak rettentő magasak. Ez is egy olyan probléma, amelyre rámutatott az Európai Bizottság. Ebben a dokumentumban nem csak a kiskereskedelem gazdasági, hanem szociális, környezetvédelmi és a fogyasztókat érintő aspektusait is vizsgáltuk. Remélem, hogy a szeptember 10-éig a parlament is hozzájárul ahhoz, hogy megjavítsuk és megalkossuk ezt a szöveget, és remélem, hogy nem telik majd tíz évbe, hiszen, hogy elfogadjuk a szöveget, és valami előrelépést érjünk elő mindenki érdekében, mondom ezt. Elnök, ezzel lezárjuk az egyperces felszólalásokat. A következő napi rendi pontunk Turunen asszony jelentése a fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítése, a gyakornokok és az ipari tanulók státuszának megerősítése. Négy